a kérdésben. Oké. Nos, ezt a jelentést egyszer már elhalasztottuk, azért, mert az előadók között még egyeztetni kellett bizonyos kérdésekről. Az előadók, az árnyék jelentéstevők, a divárnyék jelentéstevője nem nyújtott be módosítát, most megint twitterezik. Sáke asszony, meghallgatna legalább egyszer, amikor önhöz beszélek? Nagyon udvarias dolog lenne, hogyha rám nézne és nem twitterezne, ami jó dolog ugyan, de nem pont akkor, amikor éppen önről van szó. Ma először állt elő egy olyan helyzet, hogy jóvá hagyunk, vagy szavazunk egy olyan jelentésről, amelyet már elhalasztottunk korábban azért, mert különbözőek voltak a vélemények. Most pedig mindenféle határidőtől függetlenül egy úgynevezett kisebbségi szavazás van előttünk, amit el kell fogadnunk, ha tetszik, ha nem. Ez lenne Kosztá asszony indoklásának a melléklete. Azt kell mondjam, hogy 23 éve vagyok itt képviselő, ilyesmi még sohasem fordult elő pályafutásom során. Rendkívül nem fair, hiszen Saka azt, hogy egyetlen egy módosítót sem terjesztett elő ehhez az anyaghoz, tehát az előkészületekben nem vett részt. A jóváhagyás a szavazás előtti napon, amikor már elhalasztottuk ezt, akkor előáll egy kisebbségi vótummal, most pedig azt kell mondjam, hogy ez nem fair a kolléganővel szemben, és velünk szemben sem. Sáke asszony, a munkát itt kell elvégezni, a viták, az eszmecserék során. Ön azonban egyetlen egy kérvényt sem nyújtott be, egyetlen egy módosítóval sem élt, ilyesmit sohasem tapasztaltam még, és főleg a kollégák, kollégák irányában ezt tisztességtelennek tartom. Sajnos kénytelen vagyok azonban ezt elfogadni, hiszen a szabályzatunkban ez szerepel benne van, tehát még csak nem is szavazhatunk ellene, hanem az annyit tehetünk, hogy mindannyian kijelentjük, hogy ez nem fair, de el kell fogadnunk, kénytelenek vagyunk elfogadni, de szeretném leszögezni ezt a jegyzőkönyvben, hogy az egész szakbizottság irányában ez nem megfelelő eljárás. A tartalomtól függetlenül ilyesmit nem tehetünk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy 37 éve vagyok képviselő, de ilyen tisztességtelen eljárást senkitől sem tapasztaltam még, úgyhogy ezt kérném jegyzőkönyvbe foglalni. Damit haben wir... Rendben, hát eh, Szilvia, sajnos akkor ezzel ezt, eh, ennyit, ezt elintéztük, ennyit eh, tehetünk, nyilatkozhatsz még, de nem tudunk ezen nem tudunk ezen változtatni, és remélem, hogy Takula úr azért szégyeli magát. Parancsoljon! Presidente. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy nagyon határozottan lépett fel. Igen, tényleg arról van szó, hogy fair play-t játszunk ebben a szakbizottságban a kollégák között. Nagyon csodálkozom ezen a kérésen, ami tegnap fél kilenckor landolt az íróasztalomon az ALDE előadója csak egy módosítót továbbított, az hírs módosító alapján dolgoztunk, és ez a jelentés végül is figyelembe vette sok kollégák a kérdését, sok kompromisszumot. Csak ennyit szeretem volna hozzátenni, nem, nincs más mondom, nagyon sajnálom, hogy így alakult. Remélem, hogy a kollégák megértik ezt a helyzetet. Köszönöm szépen mindenkinek, aki együttműködött a, velem a munkában. Köszönöm szépen Stephanie-nak a segítségét is. Ez kényes kérdés a gyermekek védelme. Arról van szó, hogy vegyenek részt a digitális világban, de védeni is kell őket védeni kell a méltóságukat, és azt a lehetőséget, hogy a biztonságosabb internethez jussanak hozzá. Azt hiszem, jó munkát végeztünk. A szavazás során az előadón kívül senkinek nem tudunk eh, szót adni, úgyhogy eh, kezdjük a 65-ös módosítóval mellette kiszavaz On n'a pas la discussion, on a... Nem, nem, most nem vita zajlik, hanem szólunk. Nem ismerem, soha se láttam, mondja az elnök asszony, nálam a szó, most ö, szavazunk. Hogyha ön is képviselő, mint én, a kult szakbizottságban, akkor időben jöjjön. Most nálam van a szó, elkezdődött a szavazás. Hát Kezdjük a 65-ös módosítóval, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 73-as mellette. Ellene. Még egyszer akkor. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es, 75-ös mondja az elnök mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 78 mellette. Ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 78-as módosítóról. Lezárom a szavazást. 14-13 arányban elfogadtuk 70-es mellette, ellene tartózkodás. Elnézést, tehát a 70-es oka fogyottá válik, következik a kettes kompromisszum A kettes kompromisszum következik. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 88 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, a 88-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-12 arányban elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, a 89-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-15 arányban elutasítva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 102 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 102-esről szavazunk. Lezárom. Az eredmény 13-15 arányban elutasítva 103 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 104 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 106 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 112 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 113 mellette, ellen 116-os, elnézést mondja az elnök, 116, a többiek a fogyottá válik, 116 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 117 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 118 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 119 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 120 mellette,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 tartózkodás elfogadva, 137 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 138 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 140 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 141 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 143, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 144, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 145, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 146 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 154 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 156 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 157 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 157-est, megnyitom erről a szavazást, lezárom, 15-13 arányban elfogadtuk, 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 160 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 161 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 162 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 163 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 164 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 164-est. Megnyitom a szavazást, lezárom. 17-10 arányban elfogadtuk, 165 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 166, 167 mellette, ellene,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 173 mellette, 176, 176 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, a 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-11 arányban elfogadtuk, 177 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 178 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 159 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 180 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 181 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 182 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9 mellette, ellene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 ellene, tartózkodás elutasítva 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27, nem, mondja az elnök 28, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Részenkénti szavazás 29-esről első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette 43, mondja az elnök, elnézést, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A libe 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A libe 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Libe 3 mellette,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 Lezárom a szavazást. Az eredmény 20 mellette szavaztak, hárman ellene, 5 tartózkodást elfogadtuk, úgyhogy gratulálok, Kosztá asszony. Grazie a tutti, grazie al Presidente. Köszönöm mindenkinek, köszönöm elnök asszony. Report. Most pedig következik a következő jelentés. Következik a nyolcas napirendi pont. Boris úr jelentése az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása. Ennek a jelentésnek a témája. Boris úr, megadom önnek a szót, hogy ismertesse elképzeléseit parancsoljon. E, dziękuję bardzo. E, szanowne panie, szanowni... Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, Kulturális Szakbizottság tisztelt tagjai, ez az első eszmecserénk arról, hogy hogyan alkalmazzuk az audiovizuális médiaszolgáltatásról szóló irányelvet. Ez egyik legfontosabb jogszabály, amelyel dolgozott a Kulturális Szakbizottság az utóbbi években. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a legutóbbi átdolgozás 2005 és 2007 között történt. Nos, mi történt akkor? Az audiovizuális médiák és a tartalom sugárzása, átadása nagyobb platforma volt a téma. Az irányelv célja az volt, hogy a nem lineáris szolgáltatókat is bevonja a körbe. Felmerül a kérdés, hogy miért kell megvitatni ezt a jelentést. A 33-as cikk lehetővé teszi, hogy értékeljük az irányelv alkalmazását. Sajnos ez a jelentés fél évvel később került hozzánk, eh, mivel eh, később eh, valósult meg, mert minden tagállam tudta alkalmazni. Csak 23 tagállam alkalmazta ősszel, további négy most kezdi alkalmazni, de Belgiumban és Lengyelországban további problémák vannak az irányelv alkalmazással. Az Európai Bizottsággal való tárgyalás folyik, és azt hiszem, hogy ez a folyamat a végéhez ér nagyon gyorsan. Nagyon fontos eszköz van a kezünkben. Az irányelv két elemre fókuszál a szabály alkalmazása, melynek célja a, a, a fogyasztók védelme az audiovizuális médiák esetében. Az információhoz való hozzájutás szintén nagyon fontos, de van még valami nagyon fontos a mi szempontunkból. Az európai értékekről van szó, ahogy az audiovizuális művekben a szerepel. A jelentésem második része azzal foglalkozik, hogyan értékeljük ezt az irányelvet az új aspektusok, a nem lineáris szolgáltatások szempontjából, hibrid televízió és a jelenlegi világ kihívásaira gondolok itt. Nem csak a nem lineáris szolgáltatásokra gondolok, hanem más olyan szolgáltatásokra, amelyek azzal függenek össze, hogy milyen a hozzáférés, illetve, hogy kívánság szerinti a tartalom. Nos, hol tartunk most? Pozitív értékelést tartunk, tudunk adni az irányelv alkalmazásáról. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv egyfajta forradalmat hozott. Az Európai Unióban szabad mozgása van az audiovizuális tartalomnak. Ez volt a célunk, és ez sikerült is, hölgyeim és uraim. Elmondhatjuk ma, hogy a műsorszoró társaságok szabadságot élveznek, nem kell a, nem is a szóráshoz külön engedély. Azt hiszem, hogy az irányelv jól működik. Hadd mondjak most néhány szót arról, hogyan alkalmaznak néhány rendelkezést a védelemmel kapcsolatban. Szeretném aláhúzni először is azokat a következtetéseket, amelyeket az Európai Bizottság megfogalmazott. A média szabadsága és pluralizmusa fennmaradt. Ez a végső konklúzió. Szeretném elmondani azt is, hogy ami a gyűlölet elleni védelmet jelent illeti, például vallás, etnikai hovatartozás. Nos, ebből az aspektusból a, az irányelv nagyon jól működik. Egy ö, esemény volt a francia igazságszolgáltatásban, amikor az AXA nevű ö, csatorna antiszemita tartalmat sugárzott az EUTEL szat műhold nem volt fogható ebben az időszakban. Ez azt mutatja, hogy az irányelv nagyon jól működik. Ezért szeretném elmondani, hogy az irányelv tényleg azt hozza, amit várunk a fiatalok védal, védelme érdekében a veszélyes tartalommal szemben. Most pedig térjünk át a hozzáférés kérdésére. Hogyan férünk hozzá az audiovizuális tartalomhoz? Itt azt tapasztaljuk, hogy javult a helyzet azok számára, akik különböző henikepekkel küzdenek, például a rövidlátók, illetve a hallássérültek, illetve látászavarokkal küzdők, illetve hallássérültek könnyebben jutnak hozzá a különböző adózás tartalomhoz. És itt látjuk, hogy az audiovizuális irányelv milyen szerencsés. Az irányelv jogokat fogalmaz meg, azzal kapcsolatban, ö, hogyan kell egyes tartalmakhoz hozzájutni. Például vannak szociálisan fontos tartalmak, amelyek nagyon fontosak egyes országok számára. Például a sport események nagyon fontosak. ez is beletartozik a szakbizottság munkájába. Belgiumban és az Egyesült Királyságban úgy döntöttek, hogy az UEFA és FIFA ö, foci meccseinek a közvetítése mindenkihez juthasson el, ez ö, megfelel ö, az irányelv szellemének, hiszen ez a ö, nézők számára kívánatos tartalom. Ez a társadalmi életnek a része. Tehát kötelezően hozzáférhetővé kell tenni minden néző számára ami a szabadságunk munkájának szellemét értékeset illeti, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy jól működik az irányelv. Például az egyenlőség szempontjából vannak minimális küszöbök, minimális értékek, a programok sugázása ügyében Európában. Hadd mondjam el azt is, hogy a kulturális tartalom elősegítése érdekében az irányelv szintén nagyon szerencsés. A műsorszóró társaságok egy bizonyos százalékban kell az európai tartalmat sugározzák. Az irányelv azt is előírja, hogy monitorozni kell az európai művek sugárzását. Plusz-minusz 62 százalékban sugározza 2008 óta. De ami a független műsorszorokat illeti, illeti ez már csak 35 százalék az irányelv eszköz, amelyel be tudjuk vezetni a minimális kvótát az európai művek tekintetében. Azt hiszem, hogy ezek a százalékok nagyon észszerűek. Mi a konklúzió? Meg tudtuk védeni az európai mi piacot, az európai művek piacát. Mással is szeretnék foglalkozni, a hirdetések különböző típusaival. Az irányelv világosan megfogalmazta a hirdetésekkel kapcsolatos álláspontját. A fogyasztókat védeni kell egyes trendekkel szemben a televízióban, amikor nagyon sok a hirdetés. Azt látjuk, amikor filmeket nézzünk, és sajnos nagyon sokszor félbe szakítják hirdetésekkel a filmek vetítését. Az az elv, hogy 12 perc hirdetés lett 60 perces műsorban, de a legtöbb tagállamban ez a határ, ezt a határt sajnos nem tartják be a televízió afelé tart, hogy ezt a határt túllépje, megszegje ezt a szabályt. A nézők védelme a túlzott hirdetés sugárzás ellen továbbra is érvényes. A 12 perces határ sajnos nagyon sokszor feledésbe merül. A hirdetések piaca nagyon erőteljes, és a legkönzőbb módszerekkel próbálkozik, hogy meghaladja a kiszabott maximális 12 percet a 60 perc műsorból. Most pedig áttérnék a minőségre, az egyenlőségre Szeretnénk a gyerekeket megvédeni a hirdetések túlzott mennyiségétől. És ezt ö, monitorozni is tudjuk. Ö, itt, ö, tehát a hirdetések minőségére ö, gondolok. Ö, az alkohol hirdetésre például. 0,8-tól 3 százalékig terjedhet az alkoholok hirdetése de hát egy egész rész foglalkozik ezzel az irányelvben, azért, hogy védjenek, védjék a gyerekeket a különösen veszélyes hirdetésektől. Egyes országban még szigorúbb az, vagy öt tagállamban tilos hirdetést vetíteni gyermekműsor közben ezért általában elmondhatom, hogy az irányelv hatásos módszer a gyerekek védelmére a nem kívánatos tartalommal szemben, mert a gyerekek a legkönnyebben befolyásolható szegmens a társadalomnak. Úgy gondolom, hogy az irányelv elérte a célját, és azt hiszem, hogy a gyerekek védelme a hirdetésekkel szemben megfelelően megvalósult az irányelvben. Most pedig szeretnék megemlíteni valamit, ami nagyon érzékeny kérdés, világnézeti kérdés. Nos, a hirdetések elemzéséből kiderül, hogy van egy sztereotíp magatartás a nemekkel kapcsolatban, illetve a nemzetiségekkel kapcsolatban. És ez 20-30 százalékában a hirdetéseknek megjelenik a hirdetés tartalma sztereotípiákra épül, mert akkor jut el sokkal sikeresebben a nézőkhöz az üzenet. Azt hiszem, milyen értelemben az irányelv egyfajta rendőri szerepet tölt be, és emlékeztet arra, hogy mi legális, mi nem, mit szabad tenni, mit nem. Úgy gondolom, hogy továbbra is monitorozni kell ezeket a kérdéseket, mert a sztereotípiák nagyon gyakran jelennek meg a hirdetésekben. Úgy gondolom, hogy az irányelv betölti szerepét a védelemben. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell tovább monitorozni az alkalmazását. Az önszabályozás további nagyon fontos aspektusa az irányelvnek sok különböző formája van annak, hogyan lehet a nézőket, főleg a fiatalkorúakat védeni a hirdetések ellen, amikor azok olyan tartalommal bírnak, amelyben ö, sok ö, ö, nagy zsírtartalmú árucikket kínálnak vannak tehát nem kívánatos hirdetések a gyerekek szempontjából, főleg élelmiszerrel kapcsolatban. Az irányelv értékelése, tehát hat hónapot késik a média pluralizmusának tekintetében, illetve az európai audiovizuális tartalom értékelésében. Pozitív értékelést kell azonban adnunk. Azt hiszem, hogy az az eszköz, amit használnunk kell nekünk, Európai Parlamentnek, azok a nagyon világos jelzések, amelyeket lead az irányelv, és a közirányelv fő elemeit meg kell tartani. Nem, tartottam sem, nem tartom semmi olyan pontot, amely ö, alapos átdolgozást igényelne. Másrészt azonban a tagállamoktól a megfelelő időben történő alkalmazást meg kell követelni. Nagyon felelős magatartással monitoroznunk kell azt, ami történik. Mi a hatása az irányelvnek az új technológiákra? Gondolok, is a, gondolok itt a hibrid televízióra. Nos, ez is nagyon fontos kérdés. Az irányelv technológiailag semleges volt, mint a, hogy a rendelkezései is mutatják, mert minden fajta audiovizuális média szolgáltatásra vonatkoznak. Petra Connie World most készít külön jelentést a hibrid televízióról. A lineáris szolgáltatások restriktívebb bánásmódon részesülnek a szabályzásban Másként, mint a nem lineáris szolgáltatások. Ne feledjük azonban, hogy itt két különböző valósággal van dolgunk, a lineáris és a nem lineáris televízió programok nagyon különbözőek. A nem lineáris tévéprogramok drámai sebességgel változnak. Manapság meg kell védeni azokat az aspektusokat, amelyekről az elején szóltam időre van szükségünk, míg az új technológiát sikerül alkalmazni. Nagyon oda kell figyelni a nem lineáris televízió, hibrid televízió monitorozására, és arra, hogy ez milyen kihatása lesz az irányelv alkalmazására összegzésül. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nagyon jó eszközt alkotott, és továbbra is monitoroznunk kell ezt az irányelvet. Nos, általánosságban szóval nagyon jó irányelv, de meg kell bizonyosodni, hogy tényleg alkalmazzák az egész Európai Unióban. További jelentést fogok erről a kérdésről bemutatni. Örülök a megjegyzéseiknek, kérdéseiknek azzal kapcsolatban, amit elmondtam. Meg kell vitatnunk az irányelv alkalmazását. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ja, Köszönöm szépen, Boris úr! Köszönöm ezt az áttekintést Petra Kamert és jó magam jelentkeztek, úgyhogy először Petra kap szót. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Piotr, köszönöm ezt az ismertetést, a jelentésed ismertetését. Azt hiszem, hogy a bizottság jelentéséből egyértelműen láthatjuk, hogy annak idején, amikor a határok nélküli televíziózásról szóló irányelvet megváltoztattuk, akkor némileg nagyobb hangsúlyt kívántunk helyezni a média egészére. Ezzel egy helyes lépést tettünk, és találtunk egy megfelelő eszközt. Ez kellő szabályozást biztosít egyfelől, másfelől azonban az audiovizuális média sajátosságait is figyelembe veszi, a társadalmi fejlődés szempontjából, a média, az információ, a kommunikáció szabadsága szempontjából mindezen kérdéseket figyelembe veszi. Ez a jelentés pedig azt hiszem, hogy arra kellene biztasson bennünket, hogy hogy életképesnek tart, életképes maradjon ez az irányelv. Én egyetértek azzal, hogy az irányelv jelentős részében valóban működik, ugyanakkor a reklámmal kapcsolatos részt ismét meg kell vizsgálnunk, mert ott láthatjuk, hogy azért ott elég kreatív módon kezelik a szabályokat, ezek értelmezése elég nagy szabadságot biztosít, és gyakran úgy értelmezik ezen szabályozást, hogy az kibújik az irányelv hatálya alól. Azt hiszem, hogy a hibrid televíziózás alakulásával meg kell néznünk, hogy milyen fajta szabályok vonatkoznak milyen területekre, és melyek azok a területek, amelyeken adott esetben további szabályozásra volna szükség. Úgy vélem, hogy egy különleges kihívás lesz számunkra az, hogy új reklámformák jelennek meg, és eh, éppen ezért eh, ehhez alkalmazkodnunk kell, ezt eh, tanulmányoznunk kell, és a Connected TV és a hibrid televízió vonatkozásában is ezt meg kell vizsgálnunk. Tudjuk, hogy az új technikában új lehetőségek is rejlenek, és azt hiszem, hogy ügyelnünk kell arra, hogy a szabályozás szükségessége megfelelő legyen. Továbbra is meggyőződésem, hogy a technikai fejlemények szempontjából szükség van további szabályozásra, és nem tehetjük azt, hogy a jövőben mindent majd egy e-commerce irányelv, vagy valamilyen bármilyen fajta irányelv keretében szabályozunk, hanem továbbra is egy ilyen specifikus irányelvre szükségünk van, hiszen maga ez a média is sajátos jellegű, és éppen ezért szükségünk van erre a szabályozásra. Sok mindent a Connected TV-ről szóló jelentésemben fogok majd részletezni, mert azt hiszem, hogy komoly kihívásokkal állunk szemben, ezekre ki kell térnünk mindenképpen, és úgy gondolom, hogy gyorsan kell lépnünk, hogy fellépjünk a kihívásokkal szemben, mert máskülönben a tények lerohannak bennünket, és majd meglátjuk, hogy mi az, ami létezik, és adott esetben ez az információ szabadsága szempontjából azt eredményezi majd, hogy lekéssük ezt a folyamatot. Tehát relatíve gyorsan kell lépnünk. Figyelembe kell vennünk a fejleményeket, a folyamatok alakulását, a Connected TV-t, hogy továbbra is biztosítsuk azt, hogy az információ, a kommunikáció szabadsága biztosított, a fiatalok jogait védjük, és továbbra is bizonyos reklámmal kapcsolatos szabályozások továbbra is érvényesüljenek. Azt hiszem, hogy ez minden bizonyal egy nagy kihívást jelent számunkra, de ahogy említettem, szerintem elég gyorsan kell fellépnünk, hogy megelőzhessük bizonyos értelemben az eseményeket, és kidolgozzuk a kellő szabályozásokat. Krossz kollégának elég hálás is vagyok éppen ezért, mert ismertetése során elmondta, hogy hogyan működik most az irányelv, de rámutatott arra is, hogy egyértelmű, hogy szoros figyelemmel kell követnünk a Connecting TV kapcsán az eseményeket, és a bizottság is bejelentette, hogy egy konzultációs eljárást kíván elindítani. Úgy gondolom, hogy ez a saját kezdeményezésű jelentés, amelyet készítek, pontosan ehhez a konzultációs eljáráshoz járul majd hozzá. A parlament eh, itt már a folyamat eh, kezdetén be kell, hogy kapcsolódjon ebbe, és eh, részt kell ebben vennünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az irányelv átültetéséről szóló jelentés, valamint az én jelentésem jól kiegészíthetik egymást, és várom már a további vitát, amely minden bizonyal izgalmas lesz. Köszönöm szépen Petra, és akkor én folytatnám. Először is köszönetet mondok Boris úrnak. Emlékszem, hogy annak idején vitáztunk erről az irányelvről, és azt mondjuk, hogy azt mondtuk, hogy figyelemmel, tekintettel akarunk lenni a belső piac alakulására, ugyanakkor a média tartalmakra is, hiszen haladnunk kell a korral, Ugyanakkor a belső piaci orientáció mellett ott van a határon átnyúló jelleg is. Arra kellett akkor törekednünk, hogy a versenyorientáltságot is figyelembe vegyük, ugyanakkor korlátozzuk bizonyos tartalmakat, például a gyűlöletkeltést, vagy a reklámokat szabályoznunk kellett, tehát meg kellett találnunk azt a módot, hogy a belső piaci orientáltságot szem előtt tartsuk. Szeretnék néhány dologra kitérni. Általánosságban véve osztom Pétra Évert megközelítését, abban a tekintetben, hogy jövő orientált kell, hogy maradjon az irányelv. Ez nem elavult, de természetesen ki kell igazítanunk. És úgy gondolom, hogy a Connected TV-vel kapcsolatos saját kezdeményezésű jelentés, ami ugye nem lineáris tartalmakra, az internetes tartalmakra vonatkozik, és a lineáris tartalmakra, ezt össze kell kapcsolnunk, és itt a szakbizottságban kell megvitatnunk. Ezt a két világot már nem tudjuk elkülöníteni egymástól, tehát a jelentéseket sem lenne érdemes elválasztanunk egymást, úgyhogy közösen kellene őket megvitatnunk. És valóban felmerül a kérdés, hogyha ilyen különböző szintű a szabályozás, ugye egyfelől az online tartalmakra, másfelől pedig a hagyományos tömegmédiára vonatkozó szabályozás, ugye a tévére, mit tehetünk? A lineáris szolgáltatások egy dolgot képeznek, egy területet, ugyanakkor az online tartalmak nem olyanok, mint a hagyományos tömegmédia, de ha megnézzük a fiatalok viselkedését, nagyon fontos a minőség, és elmondhatjuk, hogy az internet mégiscsak olyan, mint egy tömegmédia de természetesen nem felülről lefelé irányított, mint a hagyományos média. És ez azért bizonyos mértékig politika vonatkozású kérdés is. Itt vannak olyan kérdések, amelyekre még nem találtunk választ, úgyhogy ezekre közösen kell a választ megtalálnunk. Bizonyos értelemben tehát osztom ezt a nézetet, hogy először is pozitívan értékelhetjük ezt az irányelvet, ha figyelembe vesszük a korábban megfogalmazott célkitűzéseket, ugyanakkor egyértelmű, hogy látunk problémákat is. Ez az irányelvet nem sikerült mindenhol átültetni, a tagállamokban különböző módon viszonyulnak ehhez, amúgy is csak minimális standardokban tudtunk megállapodni. Egyes tagállamok sokkal messzebbre mennek, de ezt mindig is így terveztük. És valóban, amit Pétra Kamer Évert és Boris úr is elmondta már, ugye a, amikor szabályozzuk, hogy a reklám maximum 12, óra, 12 percet vegyen igénybe egy órában, ugyanakkor ezt nem mindig tartják tiszteletben. Nézzük meg, hogy például Németországban a tartományi szabályozók mit tesznek. Kérdés, hogy az ő önszabályozásuk valójában olyan-e, mint ahogyan mi azt elképzeltük. Ami a média pluralizmusát illeti, ez is egy olyan kérdéskör, amely foglalkoztat bennünket, a média koncentráció. Itt is érdemes volna a tanácskozások során megvizsgálni a helyzetet, és megnézni, hogy milyen álláspontra helyezkedhetünk. Együtt kell működnünk más bizottságokkal, mint a Libével például. Egy valami szintén feltűnt, azt említette, említett a példáját Franciaországban és az antiszemita tartalmakat hogy az Ajtelszát aztán gondoskodott arról, hogy ezeket ne lehessen terjeszteni. Én ezt helyesnek tartom, ugyanakkor tudom azonban, hogy az Ajtelszát Kína vonatkozásában szintén egy bizonyos politikát követett, ott nem antiszemitizmusról volt szó, hanem ott a demokratikus tartalmakat kapcsolták le, amit már nyilván nem tartok helyesnek, úgyhogy talán ezt is érdemes volna tanulmányoznunk. Meg kellene néznünk, hogy milyen fajta szabályozást várunk el mit szeretnénk társadalmilag kiiktatni, de aztán ugye vannak olyan rezsimek, mint Irán vagy Kína, vannak autoriter vagy még annál is rosszabb rezsimek, amelyek szintén igénybe veszik ezt a fajta politikát. Úgy gondolom, hogy ez is a mi szabályozási politikánk feladata. Egyértelműen definiálnunk kell, hogy mire kívánunk hangsúlyt helyezni. Ennyi lenne részemről. Kosta asszony jelentkezett, parancsoljon. Volevo ringraziare molto il collega Boris perché credo che... Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Boris kollégámnak, ugyanis rámutatott a bizottság jelentésének legfontosabb aspektusaira. Három dolgot szeretnék most kiemelni. Nem tudom, hogy helyes azt mondani, hogy az irányelv teljes egészében tartalmazza azokat az elemeket, amelyek mind szükségesek. Ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a tagállamokat valóban felszólítják arra, hogy az alapelveket alkalmazzák. Azt gondolom, hogy ezt azért frissíteni kellene az új médiával kapcsolatban, illetve az ön által említettekkel kapcsolatban. Van egy másik aspektus azonban, hogyha megnézzük például a tagállamokra gyakorolt hatást beleértve saját hazámat és Olaszországot, úgy gondolom, hogy a végrehajtásban jelentős hiányosságok tapasztalhatók a médiapluralizmus területén például. A jelentés például a magyar esetet említi, de például az olasz esetet ugyanúgy, ahol nagyon komoly probléma merült fel, ugyanis vannak olyan aspektusok, antitrust vonatkozású aspektusok, amelyeket még nem sikerült teljes mértékben megvizsgálni. Például a reklámok és a műsorszolgáltatás oly mm, csoportosulásai, amelyek problémát jelenthetnek a médiapluralizmus szempontjából. Ezért úgy gondolom, hogy vannak olyan aspektusok, amelyeket valóban körültekintően meg kell vizsgálnunk, ahhoz, hogy a kívánt eredményeket elérhessük. Következő szempont, amit szerettem volna felvetni, hogy a bizottság jelentésében szerepel egy elem, amit különösen fontosnak tartok, ugyanis jól tudjuk, hogy a tévécsatornáknak bizonyos arányú európai témájú programot kell sugározniuk, és legalább 10%-os független saját gyártású műsor kell legyen. Az állami és kereskedelmi csatornák megosztására gondolok, amelyek együttműködnek a független műsorszolgáltatókkal, ugyanakkor viszont megtartják a műsorszolgáltatás jogát a mindörökre, és ilyen eset tapasztalható Olaszországban is. Ezért kell biztosítani, hogy a jogosultságokat, egyes jogosultságokat meg lehet sem tartani, például az európai programokhoz való hozzáférésnél, ugyanis nagyon gyakran azt látjuk, hogy amint kikerült a kezéből, maga független műsorgyártó már nem rendelkezik a, a műsor vonatkozó jogosultságaival. Gondolom, hogy ezek nem olyan elvek, amelyek ne szerepelnének az irányelvbe, de azért mégis ö, nagyobb pontosításra lesz itt szükség, úgyhogy Boris úr jelentésében szerintem majd ezt is megvizsgálhatnánk. Aztán a harmadik a reklámozással kapcsolatban. Hát kétség nem fér hozzá, hogy minden ország meghaladja már ezt az óránkénti 12 perces reklámidőt. eléggé bosszantó tud ez lenni, ugyanis nagyon gyakran a reklámokat föl se ismerjük, egy spanyol ügyet említenek egyébként itt a szövegben. Nem tudom, hogy az irányelvben egyébként szerepel -e ez is, majd Boris urat megkérdezem erről, de azért a fogalom meghatározásokat is szerintem pontosítani kell, ugyanis van egy olyan helyzet, ami nagyon negatív is lehet, Például, akik a műsorszolgáltatásban, illetve műsorszórásban részt vesznek, tulajdonképpen reklámozóvá, hirdetővé válnak a reklámblokkok alatt. Szerintem ezt például tiltani kellene Olaszországban, elvileg legalábbis tiltva van, de a gyakorlatban nem, úgyhogy az irányelvben valamilyen módon korlátozza kell, e, korlátoznia kell ezt. Aztán az utolsó pontom a diszkrimináció és a szexizmus elkerülése. Szerintem ezzel nem foglalkozunk igazán. Azt gondolom, hogy magatartási kódexeket kellene kidolgozni. Például a felhasználói képviseleteknek is nagyobb hatalommal kell rendelkezniük. Szerintem igenis érdemes lenne őket meghallgatni, például az egyes tagállamok hatóságai is. sok mondanivalóval rendelkezhetnek ezzel kapcsolatban, hogy hogy alakul a helyzet saját hazájukban. A jelentéstevőnek is ez biztosan nagyon hasznos lenne. Köszönöm szépen figyelmüket. Okay. Mr. Boris, do you would like to... Köszönöm szépen. Boris úr szeretne hozzászólni, és utána a bizottságot Boris úr akkor parancsoljon. Chciałbym podziękować wszystkim moim koleżankom. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégámnak a nagyon érdekes hozzászólásokért, nagyon hasznos hozzászólásokért. És nagyon örülök, hogy felmerültek olyan pontok, amelyek hozzájárulnak, hogy a jelentés koherens legyen. és remélem, hogy a jelentési módon szembe tud majd nézni a jövő kihívásaival, annak érdekében, hogy azok a technológiák, amelyek jelen pillanatban nagyon invazívak, koherens módon megjelenjenek a jogszabályban. Természetesen felelősséget kell vállalni. és nem szabad túl nagy teret biztosítani a beavatkozásnak. Az akta ügyre mindannyian emlékszünk, a feladatunk az, hogy minimum szabályokat állítsunk fel a védelem területén, ugyanakkor viszont felelősséget is kell vállalnunk. És remélem, hogy a javaslatunk majd nem okoz túl nagy felzódulást Európában. Térjünk rá akkor most a részletekre, nézzük a hibrid televíziózást először is. egyetértek azzal, amit a felügyeletről, illetve a monitoringról mondott. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság a nemzeti szabályozó hatóságokkal együtt kell kigondolja azokat a magatartási kódexeket, legjobb gyakorlatokat, illetve a reklámidő korlátozását, diszkrimináció kérdéseit, szexista tartalmak korlátozásait. Tehát úgy gondolom, hogy ez a piac nagyon kereskedelmi jellegű, nagyon gyorsan reagál, úgyhogy nagyon világosan kell ezekről a témákról beszélnünk. Ami pedig a pluralizmust illeti, illetve a koncentrációt, hatalomkoncentrációt, monopóliumokat, ezeket ezekkel a kérdésekkel is tervezek majd foglalkozni, és várom az együttműködést, a módosítóikat és az önökkel végezhető munkát. Köszönöm szépen, Boris úr. Most pedig akkor szeretném az Európai Bizottság képviselőjét felkérni, hogy szóljanak ki fog szólni először, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente, merci, Monsieur le Rapporteur. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak, és örülök, hogy ilyen nagy érdeklődésre tart számot a jelentés. Így ez a tanácsban és a bizottságban is kiválóan összefoglalta ezt a jelentést. Ezért nem szeretném elismételni, ami elhangzott. Inkább szeretnék kiemelni egyes pontokat, amelyek alapján elgondolkodtunk, és egyes információkat megosztani felmerült pontokkal kapcsolatban. Mint ahogy elmondta a jelentés, két fő részből áll. Ez megmagyarázza, hogy miért volt ez az enyhe késés, új szolgáltatások kifejlődését is szerettük volna értékelni, és ezért nem tudtuk az eredeti ütemezést adni. Az első rész visszatekintő jellegű. Az irányelv 2009-től 2011-ig hogyan működik, és egy előrenéző részt is tartalmaz amely lefedi az új médiákat és a technológiai öm, változást a jövőben, ami a visszatekintő részt illeti. Ez a belső piac irányelve, amely a szabad mozgás hivatott biztosítani. Nagyon jól működött, most már 7-8 ezer szolgáltatás telepedett meg Európában, virágzó piac nagyon jól működik. Ha látjuk, hogy mennyi problémák van, nos, nagyon kevés ö, annak ismeretében, hogy ekkora gazdasági tevékenység, azt hiszem, hogy erre figyelmeztetni kell, amikor általában az irányelv alkalmazásáról beszélünk. Ez olyan eszköz, amely a harmonizációt és a szubszidiaritást kombinálja. Vannak belső piaci elemei, de vannak védelmi e, elemei is. A társadalom védelmét is szolgálja. Például a tiltása, a gyűlöletkeltésnek, illetve a fiatalok védelme. Az Európai Bizottság a az európai szerződés ö, ö, védelmezőjeként lép fel, és az Alexa ö, éppen Franciaország ö, fellépésére ö, szüntette ö, meg sugárzását, hiszen a francia joghatóság alá tartozott. Ö, európai műholdon volt, Franciaország lépett fel, és ezután tiltották be a műsorait. Hallottam egy megjegyzést a az engedélyezett és tiltott tartalomról. Erre szeretnék reagálni. A tagállamok kompetenciája felmérni, hogy mi a gyűlöletkeltő tartalom. A szubszidiaritás elve érvényesül itt. A jelen esetben nem volt semmi kétség a francia hatóságban, hogy ez gyűlöletkeltő. Belső piaci eszközről van szó, a delegáció lehetőségei nagyon korlátozottak azt hiszem, hogy a referenciai időszak hossza ennél többet nem enged megállapítani. Az Európai Bizottság monitoring munkát végzett a hirdetésekkel kapcsolatban. Független tanácsadóhoz fordultunk, több tagállamban vizsgálódott, és több országban is két hónapon keresztül napi 24 órában végzett monitoringot 200-250 spottot elemeztek. A monitoringból az derül ki, hogy minőségi szabálysértések történtek új kereskedelmi kommunikációs módszerek jelentek meg, és kérdő, megkérdőjellezendők minőségileg, illetve kereskedelmi módszer tekintetében az Európai Bizottság azon gondolkodik, hogy az értelmező közleményét hogyan dolgozza át új megjelenés előtt, melyet 2013-ra tervez. Ebben majd az új gyakorlattal fog ö, foglalkozni, hiszen megváltozott az üzleti élet. Ami a ö, kereskedelmi műsorokat, tehát a ö, hirdetéseket illeti, kötelezettség fogalmazódik meg minőségi és mennyiségi szempontból is. Az előzetes következtetések a jelentésben szerepelnek. Nagyon kevés a szabálysértés minőségi területen, de e, egyes trendek e, megállapíthatóak tagállam függően. Az Európai Bizottság e, tovább akar vizsgálódni e kérdésben e szabálysértő gyakorlatok terén. Nos, ennyit a visszatekintő részről az európai művek promóciójáról nem szólnék, pedig ez nagyon fontos rész. Ezt már említették. Van egy sokkal részletesebb jelentés, amely nemrég jelent meg a 13-as, 17-es, 17-es cikkek alkalmazásával kapcsolatban, és ö, szeretnék utalni erre a jelentésre, ami az előretekintő részt illeti Egyre inkább konvergencia tapasztalható, azaz új szolgáltatások jelennek meg, amelyek az irányelv hatája, alá nem, hatája alá nem tartoznak, meg jelennek a televízióban, a nagyszobában. Van egy második képernyő is, azt tapasztaljuk, más szolgáltatások is megjelennek. Van egy főképernyő bizonyos tartalmakkal, de vannak online szolgáltatások egy másik képernyőn is. Ez jelentős kérdéseket vet fel, és ezt szeretné az Európai Bizottság feltárni, 2013 első felében az Európai Bizottság politikai dokumentumot szeretne kiadni etágyban. Köszönöm szépen a figyelmét. Köszönöm szépen a bizottságnak. We will have the draft report on the 18th of December. December 18-án lesz meg a dokumentum, és február 21-én fogunk szavazni, és ez stratégiai kérdések akkor merülnek fel. A következő pontja a napirendnek. So it's... Eszmecserre Daniel Vertinnel, Renata Kaprivovával és Elefterie Makrival a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díj 2012 évi nyertesével, és az ö, nyertesek az utolsó napi rendi ponton bemutatják tevékenységüket. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy 2008-ban indult a díj a parlament, és a Nemzeti Nagykároly díj együtt 2022 tevékenységében. 16-30 éves európai fiatalok kaphatják, akik a nemzetközi megértést segítik elő. 2012-ben 292 projekt 26 tagállamból került elénk nemzeti az európai képviselők is részt vettek a bírálatban. Nem szeretném felolvasatás dokumentumot, hanem szeretném üdvözölni a nyerteseket nagy szeretettel. Vertin Dániel első díjazott Magyarország kezdi. Öné a szó. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, Vérten Dániel a nevem, és azért jöttem el, hogy a Cycle Me Home projektet bemutassam önöknek. Ez a harmadik helyet nyerte meg a Nagy Károly díjjal kapcsolatban. Először is egy rövid bevezetőt szeretnék tartani a Cycle Me Home-ról, majd pedig a projekt sikerét fogom elmagyarázni. Ez részben a Nagy Károly díjnak köszönhető volt, illetve az Európai Parlament segítségének. A Cycle Me Home egy dokumentumfilmes projekt. A dokumentumfilmet egy fiatal európairól készítettük, Leviről, Leventéről, aki az Erasmus szemeszter leteltével Madridból Budapestre kíván hazabiciklizni. Először is úgy számoltuk ki, hogy az út az 2700 kilométer lesz, de a végén az derült ki, hogy 3284 kilométert bicikliztünk, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Szlovénia, Ausztria és Magyarország volt az útvonal, 38 nap alatt értünk haza, de mégis sikerült és természetesen nagyon sok anyagot készítettünk az út során. A filmes csapat Leventét Levit követte az egész út során. A csapatunk az két személyből állt, Pálla Máté készítette a filmet magát, én magam pedig a rendező és a producer voltam. Az elképzelésünk két részből áll, természetesen egy filmet akartunk készíteni, de ami ennél is sokkal fontosabb volt, egy közösséget, egy európai ifjúsági közösséget akartunk létrehozni, és megmutatni nekik, és a világ többi részének is, hogy máshogy is lehet csinálni a dolgokat, hogyha az ember kilép a komfortzónájából. Ezt is szeretném elmondani, hogy ez azért nem egy környezetvédelmi projekt volt, de természetesen környezetvédelmi kérdéseket is felvett. Ugyanis a projektnek az volt a célja, hogy egy olyan generációt megmozdítson, megmozgasson, amely a lustaságáról híres az én generációmat. A projekt sikere mutatja, hogy igenis képesek vagyunk arra, hogy megmozduljunk, hogyha van arra jó okunk. Mi nem jogokért vagy a rákutatásért bicikliztünk, hanem magáért, a bringázás öröméért. Ugyanakkor közben nem is igazán nagy dolgokat láttunk, hanem nagyon élveztük az utazást, és nagyon élveztük azt, hogy eljutottunk sok fiatal európaihoz. Szerintem a számok magukért beszélnek több mint 150 ezer emberhez jutottunk el a közösségi hálókon keresztül. Filmvetítéseink voltak az Egyesült Királyságban, Lengyelországban, Spanyolországban, Németországban, Hollandiában, Franciaországban, Oroszországban, Brazíliában és Magyarországon természetesen, és most pedig várjuk, hogy a filmfesztiválok válaszoljanak, reagáljanak a jelöltségünkre. Azt is szeretném elmondani, hogy a filmkészítésnek egy új módját kezdtük el. Ezt nagyon érdekesnek találtam, ugyanis a közönséget is bevontuk a folyamatban. Általában eddig legalábbis úgy volt, hogy ha valaki filmet készített, a film készítés során nem tudtuk a közönséget bevonni a folyamatokba, de most a szociális média, a közösségi médiának köszönhetően ez már megvalósulhat, hiszen a videóinkat meg tudjuk osztani nap mint nap, és tudjuk, hogy a közösség hogyan reagál azokra, és a teljes projektet meg tudtuk velük beszélni. Végül pedig egy online közösség jött létre, amely inspirációt kapott arra, hogy bringázni kezdjen, és el kell mondjam, hogy a társ társadalmi hálókon keresztül, illetve közösségi hálókon keresztül nagyon sok emberhez tudtunk így eljutni. A jövőben szeretnénk tovább építeni ezt a közösséget, hiszen felelősnek érezzük magunkat azért, amit elkezdtünk. A Nagy Károly ifjúsági díj borzasztó nagy segítség volt, de el kell mondanom, hogy a projektünket teljesen magunk finanszíroztuk saját zsebből, és az alapítvány erkölcsi támogatása nélkül mégsem lett volna azért lehetséges, hogy egy ilyen nagy mértéket elérjünk, ezért mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, és hogyha van valakinek kérdése, akkor nagyon szívesen válaszolok azokra. Köszönöm. So that was... Köszönöm szépen, ez volt tehát a harmadik díjazott, és 2000 eurót kapott a díj keretében. To have all the three presentations. Szeretném először mindhárom előadást meghallgatni, és végül pedig lehet majd kérdéseket feltenni a résztvevőknek. Jöjjön akkor a második díjazott, 3000 eurót kaptak. Az Európa találkozik az iskolásokkal, ez a Cseh köztársaság projektje, parancsoljon Renata Koprivova. Hölgyeim és uraim, Renata Koprivova vagyok, és szeretném ismertetni önöknek az Europa Macht Schule, a Europe Mid School programot. Tehát akkor kezdem újból. Hölgyeim és uraim, Renata Koprivová vagyok, és szeretném ismertetni önökkel a, az Európa Macht Schule Prága programot. Ez a program már 2008 óta lehetővé teszi az Erasmus diákoknak, akik a Prágai Károly Egyetemen tanulnak, hogy találkozzanak cseh iskolákba járó gyerekekkel, és többet megtudjanak a cseh oktatási rendszerről, miközben önkéntes kutatási projekteket, oktatási projekteket készítenek elő, amelyeken át hazájuk kultúráját jobban ismertetik. Az Erasmus diákok így lehetőséget kapnak arra, hogy azt az országot, amelyben néhány szemeszter során tanulnak, jobban megismerjék, és a cseh gyerekekkel is jobban megismertethetik saját hazájuk kultúráját. Az ötlet egy német partnertől, az Europa Macht Schule német egyesülettől származik, és az ő beleegyezésükkel vettük át a német elnevezés nevét, és lefordítottuk ezt cseh nyelvre. Ami azonban megkülönböztet bennünket a partnerünktől, az az, hogy a projektek általában három órát, három óráig tartanak, és a legtöbb több az eredeti nyelven folyik, és ezt cseh diákok tolmácsolják cseh nyelvre. Ami pedig a szervezeti kérdéseket illeti, az Erasmus Klub foglalkozik ezekkel a Prágai Károly Egyetem filozófiai tanszékén. Az Erasmus Klub tájékoztatja az Erasmus diákokat e-mailen keresztül arról a lehetőségről, hogy részt vegyenek egy ilyen projektben. Azon diákok, akik szeretnének jelentkezni, egy témával jelentkeznek, és aztán a téma javaslatokat elküldjük a partner iskolákhoz, ők pedig kiválasztják azon témákat, amelyek vagy jól illenek az oktatási keretükbe, vagy pedig amelyekről úgy gondolják, hogy érdekesek lehetnek a diákok számára. Az Erasmus diákot általában egy cseh diák kíséri, aki tolmácsol számára a projekt során, és gyakran az Erasmus diákok gyakran a cseh tutorokkal együtt dolgozzák ki a projekteket. Jelenleg az Erasmus klubban nálunk körülbelül 15 cseh diák vesz részt, akik tolmácsolják rendszerességgel ezen projekteket, de reméljük, hogy egyre többen csatlakoznak majd. Hogy milyen nyelven folyik a projekt, ez attól függ, hogy miben állapodik meg az illető az iskolával, amennyiben az Erasmus diák anyanyelve a nyelvét tanítják az iskolában, akkor azon a nyelven zajlik a projekt. Ugyanakkor, ha például az Erasmus diák anyanyelve görög, finn vagy magyar, akkor általában angol nyelven zajlik a projekt. A partner iskoláink között jelen pillanatban 15 iskolát tartunk nyilván, ugyanakkor erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ez a szám növekedjék, és reméljük, hogy növekedni fog. A legtöbb partneriskola Prágában található, de Prága közelében kisebb városokban is, mint Ricsányiban, Vlasinban és más városokban is találhatók iskolák, tehát akik oda utaznak, így egy kisebb kiránduláson is részt vehetnek. Örülünk annak, hogy a projekt iránt érdeklődés egyre nagyobb, és ezt bizonyítja az is, hogy egyre több a projekt. 2008-9-ben kezdtük, akkor csak négy projektet hajtottunk végre, a következő évben már 21 projektet projektünk volt, tavaly 36 projektünk volt, és jelenleg 30 projekt előkészülete folyik, ami a témákat illeti. Ezek általában a történelem, irodalom, művészet területére szorítkoznak. Említhetném a német expressionizmust, mint témát, vagy a lengyel személyiségeket, vagy az olasz művészetet. A projekteket általában egy plakáttal támogatjuk, és lezár, a lezárásképpen egy kisebb szín darabot mutatunk be. Zárásképpen szeretném még megjegyezni, hogy nagyon örülünk annak, hogy az önkéntes tevékenységen keresztül az európaiak közti hasonlóságokat és különbözőségeket be tudjuk mutatni, hiszen ezek alkotják az európai identitást, és így támogatjuk a közös párbeszédet is. A második helyezés az Európai Fűsági Díjnél nem csak Csehországban, hanem egész Európában felhívta a figyelmet erre a projektre, és nagyon örülnénk annak, hogyha ezen ötlet iránt más európai országokban is érdeklődnének az emberek, és kitűnő lenne, nagyon jó lenne, hogyha ebből egy európai hálózatot tudnánk teremteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt az ismertetést, az elkötelezettségét és a kitűnő ötletet is. Valóban nagyon jó lenne, hogyha ebből egy európai hálózat jönne létre. Most pedig az első díjazotthoz érkezünk. 5000 eurót kapott a díjazott a Europe on the Ground Project, és Makri asszonyoni a szó. Eh, I come from Athens. My name is Elina. Lina eh, Magrina a nevem, újságíró vagyok. Eh, gyakran kerülnek újságíróval kapcsolatba, de most egy ifjúsági projektről beszélnék. Ez egy média projekt, európai projekt. Ez jó dolog, mert Európában nem sokat innoválunk a média iparban, a Thomson Reuters kivéve. Akár tetszik, akár nem, a média ö, alakítja, hogy hogyan látjuk a világot, az emberi tudatot. Ezért úgy gondoljuk, hogy azok, akik ezek, ezt a projektet beindították, úgy gondoljuk, hogy ez egyfajta erkölcsi erőt kell képviseljünk. Hadd vegyem az európai válságot, és azt, hogy hogyan ö, tudósítanak erről világszerte. Tehát ez nagy csalódásra ad ö, okot. Ö, gyilkos cikek jelennek meg a németekről és a görögökről. A ö, görögök a németeket náciknak ö, állítják be, és a németek a görögöket ö, egyszerűen lustáknak. A kérdés, hogy Görögország marad-e az euró övezetben. Ez egyfajta propaganda. Nagyon könnyű következtetéseket lehet levonni, de különbözők a helyi valóságok. Valójában ettől kerek a világ. Ki profitál ebből. Biztos nem Európa. Ezen szeretnénk változtatni. Úgy gondolok, hogy az európaiak meg kell tudnak sokkal többet egymásról. Nos, mit teszünk? Az európai közérdeket tartjuk számon, amikor újságot írunk, adunk esélyt fiatal európai riportereknek, újságíróknak, fotósoknak, filmeseknek, hogy négy napra utazzanak el különböző európai városokba, tapasztalják ki a helyi valóságot, és messze arról, hogy az emberek hogyan élnek. Fiatal riporterek más európaiak életét élik. Mik a kihívások a projektünkben? Először is oknyomozó újságírás, nincs elég erőforrás most az újságírásban, és ezért az újságírók fizikai távolságból, földrajzi távolságból kell működjenek. Az európai tudósító a brüsszeli folyosókon kell éljen, de teljesen más a helyi valóság az újságíróknak egyfajta mentális távolságot, újságírók jelentése egyfajta ö, mentális távolság jellemző. Nem akarnak túlságosan sokat törődni az emberekkel, bajlódni. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt meg kell változtatni, másként kell gondolkodni egy más metódus szeretnénk, azt, amit metexésznek nevezünk görögül. Ez azt jelenti, hogy belső azonosulás van, egy belső kommunikáció, egy mentális találkozás. Ez szükséges Európában. A közérdek az, hogy ismerjük meg egymást. Különben a bankoknak, a sajtó közleményei és a nagy hírügynökségnek, a hírügynökségben SSA Press és a Reuters végzi el a munkát helyünk be helyettünk, de hát ez nem a mi érdekünkben van. Szeretnénk, hogyha az európaiakat világítaná meg az újságírás. Van egy európai platform, cathebubble.com címmel. Ennek a technikai részét szeretném elmondani 50-nél több újságírót köldünk minden évben 10 európai fővárosba, hogy a társadalmi szervezetek vezetőit megkeressék, az életstílusról, gazdaságról számoljanak be. És így összeurópai tapasztalatot szerezhetnek a helyszínen az újságírók. Így módon Európa konkrétabb a fiatal európai polgárok számára, és úgy gondoljuk, hogy hozzájárulunk a jobb megértéshez európai népe, Európa népei között. És újfajta európai újságírás valósítunk meg nagyon nagy segítségünkre volt az a támogatás, amit kaptunk, mert most még luxus a helyszíni újságírás. Reméljük, az Európai Parlament továbbra is támogatja ezt a fajta újságírást. Thank you very much, and... Nagyon szépen köszönöm. Yeah. Petra Kamerivert kap szót. Köszönöm szépen. Ami engem illet, azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom. A három díjazottnak szeretnék szívből gratulálni azért, mert megnyerték a Nagy Károly Európai Fiúsági Díjat néhány évvel ezelőtt. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Német Díj Kiosztó Bizottság tagja voltam, és bámulatosnak tartottam akkor is, hogy milyen sok projekt jön létre, milyen sok fiatalt foglalkoztat Európa szerte az a gondolat, hogy hogyan lehet Európában közelebb hozni egymáshoz a különböző embereket, akár médiaprojekt, akár biciklizés által, különböző módokon, tehát a legeltérőbb ötletekkel találkozhatunk. És csak remélni tudom, és mind a három díjazottnak kívánom, és azoknak is, akik saját hazájukban nyertek, hogy ezen projektek maradjanak tartósak, folytassák ezen projekteket, mert véleményem szerint ez az az alulról építkező Európa, amelyet mindannyian szeretnénk, az európai identitás, amelyet nem lehet senkiről, senkire rákényszeríteni fentről lefelé, hanem aminek törvényszerűen lent kell kialakulnia. És nagyon jó, hogy Európában olyan sok fiatal van, aki elkötelezi magát az ilyen ötletek mellett, aki szeretné mozgósítani a fiatalokat, hogy megismerjék egymást, felhívni a figyelmet a kulturális különbségekre is. Meg kell ezeket ismerni, de meg kell érteni, és el kell fogadni azt, hogy ilyen sok eltérés kapcsol össze, különbség kapcsol össze bennünket. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az elkötelezettségükért, és csak kívánni tudom azt, hogy ebben a szellemben folytassák a munkát, és remélem, hogy ez másokat is inspirál majd, hogy ilyen, illetve hasonló projekteket indítsanak el. Azt hiszem, hogy így az összes nehézség és válság ellenére Európa azért mégiscsak sikeres lehet. Köszönöm. Köszönöm, Petra. Hannu. Kiitoksia puheenjohtaja. Omasta ja edustamani liberaalidemokraattien ryhmä. Köszönöm szépen. Az európai liberálisok képviseletében szeretnék köszönetet mondani ezeknek a fiataloknak jelenlétükért, a projektekért, illetve, hogy állampolgárként ilyen tevékenyek. Azt hiszem mindannyian tudjuk itt Európában, hogy hogyan kerültünk a jelenlegi helyzetünkbe, ugyanakkor viszont azt nem tudjuk igazán, hogy merre is tartsunk tovább. Ez azért egy nehezebb kérdés. És hogyha látunk ilyen fiatalokat, ilyen elkötelezett fiatalokat, ilyen projektekkel, ilyen jövőbe tekintő jellegű projektekkel, akkor azt hiszem, hogy az Európai Parlament és jó magam nevében is azt mondhatom, hogy ez azért optimizmusra ad okot a jövőre nézve. És egy olyan elképzelést tükröz, hogy igenis megvannak még az európai értékek, és ezek a fiatalok a jövőben is gondoskodnak majd arról, hogy ezek az értékek fennmaradjanak. Ezért tehát mindenkinek bátorságot kívánok, sok sikert kívánok a választott úton. És nagyon remélem, hogy a jó ügyért továbbra is dolgozni fognak, hiszen nagy kihívás ez, és azon kell elgondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a projekteket megerősíteni, fokozni, és visszaadni az emberek jövőbe vetett hitét, hogy optimistábbak legyenek a jövőre nézve. Köszönöm mindannyiuknak. Thank you very much, Han- Köszönöm szépen, Hanu. Παλιαδέλη, asszony, majd Boris úr. Görögül fogok szólni, szeretném megtisztelni a görög díjazottat, és az összes nyertesnek szeretnék köszönetet mondani, illetve gratulálni. Egy nagyon pozitív hangulatot eredményez ez, hogy a kulturális bizottságba önök eljöttek, hiszen pontosan ugyanazokért a célokért küzdünk, mint önök, mint ti, és így módon arra törekszünk, hogy csökkentsük a fiatalok mindennapi életének nehézségeit, amelyet az európai pénzügyi gazdasági válság okozott. Azt reméljük, hogy az Erasmus program finanszírozását nem csökkentik, erről már sokat beszéltünk az elmúlt néhány nap, illetve hét során. Nagyon fontos üzenet is érkezik ebből a díjból, a projektjeitekből, mégpedig az, hogy segítettetek az európaiaknak arra, hogy a multikulturalizmust sokkal kézzelfoghatóbb módon tekintsék. Tulajdonképpen a jövőt testesítitek meg Európa számára, amely sokkal egységesebb lesz, és ezért egy derülátó üzenetet küldtök nekünk, ami nagyon gyakran a médiából nem tükröződik. A média nagyon gyakran pessimista, ezt Görögországban jól látjuk. Az emberek csalódottak, ugyanis a médiában csak a negatív dolgokat látják. Nagyon egyszerű recepteket kínál a média, másokat hibáztat a jelenlegi helyzetért, és ezért azt gondolom, hogy a projektjeitek igenis segítenek abba az irányba elmozdulni, hogy az európai integráció megerősödjék. Az Európai Parlament ezt érti, és azt gondolom, hogy így lehet eljutni a fiatalokhoz. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Boris úr. Bardzo e, podziękować za prezentację i, i, i za pomysł. E, szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok a prezentációkért és a kiváló gondolatokért. A legfontosabb a kreativitás az önök projektjében. Nem csak az optimizmus, ami látható volt. Világos, hogy a gondolatokon túl megpróbáltak ö, sok embert bevonni és kommunikálni. Például az Erasmus ö, révén eljutni az iskolákba, hiszen ott vannak azok, akik az Erasmus-t hasznosnak fogják találni. Új szokásokat lehet felvenni, új kultúrába bele találni, új nyelveket megtanulni. Hogyha ezek az üzenetek eljutnak a fiatalokhoz, akkor meg is jegyzik őket. Ezek a gondolatok tényleg érdemesek a támogatásunkra. A lényeg azonban az optimizmus az ifjú generációnak minden fajta sztereotípia meg törik, bárhol dolgozhatunk, bárhol élhetünk. Ez az új idők jele. Fontos, hogy az új generáció így szerveződjék. Köszönöm szépen még egyszer, és őszintén gratulálok. Sok sikert kívánok jövőben. So, Nos, az ifjú díjazottak láthatják, hogy mennyire el vannak ragadtatva a kollégák, és mennyire kitűnőnek tartják a projektjeiket, tehát még egyszer köszönöm, köszönöm szépen. Remélem, hogy fenntartjuk a kapcsolatot, mert nagyon fontos számunkra is, hogy önökkel, hogy veletek kommunikálhassunk, és a tanácsban is el kell juttatnunk azt a gondolatot a kollégákhoz, hogy ha ők talán egy kicsit többet és jobban dolgoznának, akkor könnyebb lenne a feladatunk. Most pedig elérkeztünk akkor az utolsó napirendi pontunkhoz, ez a tízes napirendi pont, a koordinátorok határozatainak jóváhagyásáról van szó. A koordinátorok tegnap este határozatokat hoztak, ezt e-mailben eljuttattuk önökhöz, jóvá hagyjuk ezt. Igen, úgy látom, hogy nincs fenntartás, vagy mégis. Pajadeli asszony, köszönöm szépen. Igen, volna néhány kérdésem. A tegnap hozott döntésekkel kapcsolatban Természetesen tiszteletben tartom ezen határozatokat, tudom, hogy ezek teljes mértékben demokratikus eljárások keretében születtek, nem is szeretném ezeket megkérdőjelezni. Remélem, hogy kapok most egy választ a következő kérdésekre. Szeretném tudni, igazából három kérdésem lenne. Az első az lenne, hogy ez egy jogalkotási állásfoglalásra vonatkozik, angolul mondom, a tanács határozatának módosítása, amely az európai alapok növelésére vonatkozik, stb. stb. Azt szeretném mondani, hogy ha nekünk jogunkban áll egy vélemény kidolgozása, akkor miért mondunk le erről a jogról? Miért nem élünk ezzel a joggal? Miért vetettük ezt el? Hiszen részt vettünk volna ebben nem akartunk beavatkozni egy olyan területre, amely nem illet meg bennünket. Itt egy olyan területről van szó, amely esetében megvannak a húzós érveink, amelyek alapján részt vehetünk ebben a folyamatban és pozitívan hozzájárulhatunk a fejleményekhez. Tehát jó lett volna tényleg egy ilyen véleményt kidolgoznunk, és éppen ezért el kellene gondolkoznunk azon, hogy nem lenne jó ennek ellenére elkészítenünk ezt a véleményt. Ez lett volna az első kérdésem. A második kérdésem hasonló. Ez a non-legislative reports a nem jogalkotási jelentésekre vonatkozik, és lehetőségünk nyílik arra, hogy illetékes bizottságként egy jelentést dolgozzunk ki, amelynek témája az Erasmus Mundus 2 időközi értékelése, tehát a 2009-től 13-ig tartó időszakra nézve. Tényleg illetékesek vagyunk ezen kérdésekben, úgyhogy nem értem azt, hogy miért mondunk le arról a jogunkról, hogy egy ilyen jelentést készítsünk. A harmadik kérdésem pedig a következő. A jegyzőkönyvben nem teszünk említést arról, hogy miért jártunk el így. Ez ugye a bizonyos delegációs utakra vonatkozik, egyeseket elvetettünk, másokat nem. Szeretném tudni, hogy Szaloniki például, mint célállomás, már nem szerepel az utak között, nem azért mondom ezt, mert görög vagyok, de szeretném tudni, hogy politikai szinten hogyan kívánunk eljárni. Ez egy nagyon kényes időszak. és a látogatást össze kellene kapcsolni Merkel asszony anténi látogatásával. Szeretném tudni, hogy a koordinátorok milyen megfontolás alapján döntöttek úgy, hogy nem támogatják a Szaloniki utat. Paloniki asszony, nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseit, észrevételeit. A koordinátoroknak bizonyos okuk volt, amiért így döntöttek. Az első érv ami a menekültügyi alapra vonatkozik. A Kulturális Bizottságot foglalkoztatja a migráció, hiszen az oktatás a beilleszkedés egyik eszköze, de ez alapvetően egy olyan javaslat, amely a költségvetési kérdésekkel foglalkozik, a migrációs programok finanszírozásával, itt nem pedig olyan programokról van szó, amelyeket ezen alap támogat, úgyhogy a LIBE és a Költségvetési Bizottság illetékességébe tartozik ez inkább. Én jó magam tudom, hogy a Költségvetési Bizottságban foglalkozunk ezzel, tehát itt nem arról van szó, hogy bárki ignorálná a Kulturális Bizottságot, hanem a munka megosztást az Európai Parlamentben megfelelőképpen kívánjuk alakítani. Ez húzódik meg a tegnap meghozott döntés hátterében. Köszönöm szépen. Szeretném, hogy a jegyzőkönyvben benne lenne, hogy ezt ellenzem, de hogyha egyhangú döntés volt, hát rendben van, minden esetre nem, nem értek ezzel egyet. Akkor a másik két kérdés, az Erasmus témája, ez egy olyan jelentés, amely az Erasmus Mundus program második szakaszára vonatkozik. Az Erasmus Mundust az új többéves oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram foglalja magában. Az Erasmus Mundusból levont tanulságokat a jogalkotási folyamatban figyelembe lehet venni az új program létrehozásakor. És mivel van egy állandó jelentéstevőnk, ő fogja ezt figyelemmel kísérni, és így született meg tegnap a koordinátori döntés question, and that maybe is um, the, the... Az utolsó kérdés pedig talán egy általános kérdés, hiszen a koordinátorok feladata, hogy a frakcióik által kívánt dolgokat beterjesszék, úgyhogy ezt képviselték tegnap is. És ezzel kapcsolatban, hogy hova menjünk, nagyon világos, hogy a két kulturális főváros meglátogatjuk, ez mindig így történik, ez a szokás, nyilván szeretnénk tudni, hogy ott a helyszínen mit történik, és aztán fölmerült az a kérdés, hogy olyan országokra, olyan helyzetekre összpontosítsunk, ahol még nem jártunk az elmúlt években, és nagyon világos volt, hogy a lapföldi kulturális sokszínűség kérdése nagyon fontos számunkra, Finnország északi része, a másik pedig, ami egy politikai gesztus volt Horvátország irányába, hiszen hamarosan csatlakoznak az Európai Unióhoz, ezért oda kell utaznunk. Nyilván nem arról van szó, hogy az Európai Unió más részeit figyelmen kívül hagyjuk, mert nagyon jól tudjuk, hogy vannak még más nagyon fontos szép részei Európának, de ezekre a dolgokra összpontosítottunk, Horvátország ugye újonnan csatlakozó ország, illetve az észak finnország magyarországi lapföld. Volt még egy másik ilyen döntés. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. So, um, then I can... Nos, akkor elmondhatom, hogy ezt sikerült tisztázni. a koordinátorok határozatait megkapják, amelyek szeptember 19-én születek. Van-e más egyéb kérdés, akkor szeretném bejelenteni a következő ülésünk november 6-án lesz 9-től délelőtt, valamint délután. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját. A mai ülésbe rekeztem.